kifogása nincs, akkor ezt így megállapíthatjuk, hogy ez lesz a napi rendünk. Most pedig rátérünk az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozataira a 2012. január 30-i informális ülés következtetéseiről. Ezzel kapcsolatban üdvözöljük Van Rompuy urat, az Európai Tanács elnökét, illetve az Európai Bizottság elnökét Barózó úrnak, és először Van Rompuy úr kapja meg a szót. Mr. President, uh, dear colleagues, over the last two years, az elmúlt két évben az európai vezetőknek néha nagyon nehéz és nagyon ö, fájdalmas intézkedéseket kellett tenniük azért, hogy stabilizálják az eurózónát. Erre szükség volt, és most már láthatjuk azt, hogy ennek volt valóban értelme. Láthatjuk azt, hogy a pénzügyi stabilitás szükséges, viszont nem elegendő feltétele a gazdasági fellendülésnek. Sokkal többet kell tennünk, főként a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés területén, és pontosan ezért hoztuk létre a 2020-as Európai Unió stratégiát az, e- és az európai szemesztert is. A növekedés és a foglalkoztatás sohasem kerülték el a figyelmünket. A márciusi tanácsülés a strukturális növekedésre fog majd koncentrálni, és a gazdaságok a legtöbb tagállamokban növekednek, növekedtek 2010-2011 tekintetében. A hétfői informális sus találkozó főként a növekedésre és a munkahelyteremtésre koncentrált. A legtöbb vita ezzel kapcsolatban erről szólt, de jóváhagytuk a végleges szöveget is, az ESM szerződéssel kapcsolatban is, és véglegesítettük a stabilitási koordinációs és irányítási szerződést is. Láthatták azt is, hogy ezt növekedés barát fiskális konszolidációnak és munkahelybarát növekedésnek neveztük ezt. Mire is gondoltunk ezzel kapcsolatban? Szeretnénk a deficiteket csökkenteni, nem szeretnénk a növekedést, a befektetést korlátozni, nem szeretnénk az oktatást, a kutatást és a zöld infrastruktúrát sem korlátozni. Szeretnénk növelni a cégek versenyképességét, és szeretnék őket versenyképessé tenni. Ezen kívül a, a növekedési stratégia számos aspektust lefed. A rövid távú és hosszú távú aspektusok is ide tartoznak, a gazdasági politika, a versenyképesség, specifikus foglalkoztatási politikák, nemzeti kompetenciák, és, illetve Európai Uniós kompetenciák is ide tartoznak. Három prioritásra helyeztük a hangsúlyt. Először is szeretünk, szeretnénk főként a fiatalok számára munkahelyet teremteni. Az elmúlt héten kaptam egy levelet az Európai Fiatalok Fórumától, amelyben leírták azt, hogy főként a fiatalok a válság idején és a gazdasági megszorítások idején nem a szép szavakat, hanem az erős befektetéseket igénylik. Ezért megállapodtunk abban, hogy a fennálló európai alapokat arra használjuk, hogy létrehozzunk gyakorló helyeket, és segítsük a fiatal vállalkozókat. Főként az egyéni országok felelőssége a fiatalok segítése, viszont az Európai Unió együttműködhet, és ezt meg is fogjuk tenni. Minden tagállamnak munkahelyteremtési tervel kell előállnia a nemzeti reformtervek kapcsán. A második prioritásunk az volt, hogy a KKV-kat segítsük abban, hogy hozzáférjenek a hitelhez, például azáltal, hogy felszabadítjuk az elérhető Európai Uniós alapokat, támogatjuk a munkavállalókat. Az elmúlt ö, időszakban meghozott LKB javaslatok is sokat ö, segítenek abban, hogy elkerüljük a hitelszűkét és megelőzzük a válság elmélyülését. A harmadik prioritásunk a belső piac, sokkal többet szeretnénk itt elérni, Például azáltal, hogy a digitális piacot és az energiapiacot véglegesítjük. Ennek során koncentrálunk azokra az intézkedésekre, amelyek leginkább a növekedést segítik. Számos határidőt fogalmaztunk meg a piacok megnyitására. A bizalom visszatérése, és most rövid távról beszélek, az azt jelenti, hogy visszatér a fogyasztók bizalma is, és a cégek bizalma is, ugyanúgy, ahogy az 2009-ben eh, is történt a, a pénzügyi válság után. Az, hogy csökken a eh, kamat, ez eh, növelheti az exportot az Európai Unióban. Azonban az eredményekre várni kell, de nincs arról semmifajta kétség, hogy a munka folytatódni fog a Dán elnökség során. A szerződésre rátérve, tudom, hogy ez önöket nagyon érdekli, és ez olyan fejezetet zár le, amely nagyon hosszas, amelyet nagyon hosszas viták előztek meg. Nagyon sokat beszéltünk erről már itt. Ezt a szerződést a gazdasági reform egyik elemének kell tekintenünk. A re, olyan reformokról van szó, amelyek mind felelősségvállalást és szolidaritást is tartalmaznak, és magba foglalják a six-packet is, amely az új irányítási építményünk gerince marad. Nagyobb felelősséget kell vállalni minden olyan ország, amely aláírja ezt, az egy adósság féket fog alkalmazni jogszabályai által, ha minden jól megy, akkor alkotmányos szinten. Az, hogy ezt rögzítjük a jogszabályban, ezt az adósság féket ez növeli ennek az intézkedésnek a bizalomgerjesztő hatását. Ez óriási lépés annak irányába, amely már egy szorosabb fiskális integrációt fog eredményezni az Európai Unióban és az eurózónában. Ez a fiskális fenntarthatóságot erősíti, és ezért ez növekedést fog eredményezni a gazdaságban is. Hogyha ezt összekötjük a szerződésre foglalt önfegyelemmel, akkor ezzel el lehet kerülni a túlzott deficitet és adósságot. A szerződés megváltoztatja azt a többséget is, amelyel meg lehet indítani a túlzott deficit eljárást is, amelyet nem lehetett megtenni a Sixpack kapcsán. Ez nagyon fontos a hitelesség szempontjából. Ez nem egy olyan kötelezettségvállalás, amely megszólítást fog eredményezni, hanem ezzel inkább bevételeket szeretnénk majd generálni, nem pedig adósságot. Ez azt jelenti, hogy egyre több kiadást fogunk fordítani a közkiadásokra. A túlzott adósság a szociális jólétet akadályozza. Én örültem volna annak, hogyha inkább a meglévő szerződéseket változtattuk volna meg, és nem pedig egy külön szerződést hoztunk volna létre, azonban ez nem volt meg az egyetértés. Mindenképpen szerettem volna az új szerződést a lehető legközelebb megtartani az Európai Unió szerződéseihez. Nem szerettünk volna plusz intézményt létrehozni, hanem szerettük volna megerősíteni az uniót. Remélem, hogy sikerül majd ezt a szerződést az EU szerződések sorába beintegrálni. Hadd hangsúlyozzam azt is, hogy én személyesen törekedtem arra, hogy az Európai Uniót lehető legjobban összetartsam, bár felismertem azt, hogy különböző specifikációk vannak az eurózónában. Minden egyes ország, amely aláírja ezt a szerződést, részt fog venni az eurócsúcs találkozókban, és a szerződés végrehajtásában, és lát, örömmel láttam azt, hogy minden ország, szinte minden ország aláírta a szerződést, ez a lehető leghamarabb ö, életbe fog lép, lépni, amikor 12 ország, 12 euró ország ezt ratifikálta. Elmar Brock, Roberto Gocieri és Guy Verhofstadt az Európai Parlament részéről sokat tettek ezért, és szeretnék neki köszönetet mondani ezért a parlament, másokkal együtt a koherenciát kívánta létrehozni a meglévő szerződésekkel, és hozzájárultak ez, ehhez az, ahhoz, hogy megfelelő legyen az új szerződés. A fiskális kompaktal kapcsolatban szeretnék megerősíteni az európai stabilitási mechanizmust. Ezt hamarosan aláírják, és így már júliusban ez életbe léthet. Egy állandó tűzfalat fog ez létrehozni, és ezáltal is vissza lehet állítani a bizalmat. Ezt majd alá kell vetni az Európai Parlament vizsgálatának is, ahogy ezt az elmúlt év március 22-én is jeleztem az önök jelentéstevőjének. Akárcsak de elmondtam decemberben, fel fogjuk mérni azt, hogy az ESM kapcsán milyen erőforrások elérhetőek, ezt megtesszük majd nem, nem sokára, négy hét múlva. Végső pontként pedig nem volt ez formálisan a napi renden, de foglalkoztunk két nagyon sürgető külpolitikai kérdéssel, és itt is január 23-án a külügyi tanács elfogadott állásfoglalásokat. Az egyik az olajembargó Irennel kapcsolatban, és elmondtuk azt, hogy mennyire felháborítanak tartjuk mindazt, ami Szíriában történik, és arra sürgettük a biztonsági tanácsot, hogy az elnyomás befejezését sürgessék. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, ezzel lezárom a beszámolómat, és azt mondom, hogy lépésenként sikerül elérni a fejlődést a gazdasági politikai unió irányába, lassabban, mint hogy ezt szerettük volna, de egyre inkább sikerül körű megalapodást elérni a tagállamok között, ahogy az az elmúlt hétfőn is történt a tanácsban, és ez egy pozitív lépés már a nagyobb remény irányába. Köszönöm, Van Rompuy úr. Most pedig a bizottság elnöke Barroso úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, Európai Tanács elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Szeretném felhívni figyelmüket két fontos aspektusára az informális hétfő délutáni Európai Tanácsülésnek. Először is az Európai Tanács első, de rendkívül jelentős lépést tett államfői szinten, hogy nem elég a pénzügyi stabilitásra koncentrálni és a gazdasági fegyelemre hiszen az asztalra konkrét javaslatokat tett le a fiatalok foglalkoztatása, az, e, a KKV-k finanszírozása terén. Nagyon sok kérdést vitattak meg, olyanokat, amelyekkel leginkább foglalkoznak állampolgáraink a munkahelyekről, illetve a növekedésről, mégpedig fenntartható növekedésről szóltunk. Tudom, hogy a 2020-as stratégia nagyon fontos. Nyilván minden egyes lépésre szükség van, és ugyanebbe az irányba kívánunk haladni a jövőben is. Második kérdés. A bizottság elhivatott, hogy az Európai Uniós intézmények szerepét és a közösségi kérdéseket a szerződésbe foglalják. Most már a gazdasági kormányzás új fázisába lépünk az európai szemeszter alapján, ahol a nemzeti kompetenciába tartozó kérdésekben is és ezt elismerik az egyes nemzetállamok, foglalkoznia kell az EU-nak, ilyen például a foglalkoztatottság. Ma már nem foglalkozhatunk csak nemzeti szinten gazdaság és szociális kérdésekkel. Amikor a munkahelyteremtésről van szó, egyértelműen szükség van európai dimenzióra. A nemzeti fellépés nyilván fontos, amelyet európai fellépéssel kell kiegészíteni. Európai gazdaság, az európai gazdasági problémáknak mint nyilván nincs vége, hosszú még az út a fellendülésig. El szeretném mondani, hogy a bizottság hogyan képzeli el az átfogó megoldást, ez októberben fogalmazódott meg először. Ebből a szempontból nagyon fontos volt, hogy az állam és kormányfők egyetértsenek abban, hogy az európai stabilitási mechanizmus már 2012. júliusában hatályba lépjen. Decemberben megállapodtunk abban, hogy márciusban értékeljük azt, eh, hogy az ESM, eh, az Európai Stabilitási Mechanizmus például hogyan működik. Eh, de ami a, az európai piacot illeti, nagyon fontos a stabilitás, a javaslat gyakorlatilag az egységes piaci lépéseket kívánta megerősíteni. A növekedési csomagban vonatkozásában nyilván a Dán elnökség segítségével fontos, hogy előrelépés történjen, és már foglalkozik is a Dán elnökség ezekkel a kérdésekkel nem csak a vállalatjaink, vállalatainkról van szó, hanem azokról a feltételekről is, amelyek segítenek a KKV-knek. A KKV-k 80%-át teremtik meg az Európai Unióban az új munkahelyeknek az elmúlt 5 év statisztikája alapján, és segítenek a gazdaság megerősítésében. Nagyon fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot az Európán kívüli növekvő gazdaságokkal is. Aztán garanciákat kell teremteni a KKV-knak az európai alapokból, hogy könnyebben hozzáférjenek a finanszírozási lehetőségekhez. Javaslatot készítettünk például a kockázati tőke vonatkozásában. Kérem, támogassák. Nyilván ambíciózusabban kell megcéloznunk a kis és mikrovállalkozások vonatkozásában az adminisztrációs terhek csökkentése terén. Nyilván konkrét jelen, javaslatokra van szükség, hogy leállítsuk azokat az el nem fogadható tendenciákat, amelyek gátolják azt, hogy a fiatalok munkához juthassanak. Négy hónapon belül szeretnénk őket az első munkahelyükhöz juttatni. A fiatalok és a munkanélküliség témájában már írtam az érintett országok miniszterelnökeinek, akiket a legjobban sújt a munkanélküliség a fiatalok körében. 22 milliárdot szántunk a munkahelyek teremtésére Európában maximálisan szeretnénk segíteni az európai programokban, például az Erasmus terén, a Leonardo a képzés terén, az EURES pedig a különböző munkahelyek vonatkozásában. A tavaszi tanácsra 5 hét múlva konkrét útmutatásokat szeretnénk megfogalmazni minden tagállam számára. Folytatjuk a dialógust a szociális partnerekkel is, hogy a lehető legjobb megoldásokat találjuk meg, és ezeket fokozatosan be is tudjuk vezetni. Személyesen találkoztam képviselőikkel, és tudom, hogy ma már elhivatottak azon a téren, hogy szembenézzenek a fiatalság és a munkanélküliség kérdésével. Az állam és kormányfők az európai stabilitási mechanizmus is támogatták. Ez rendkívül fontos a globális stratégia szempontjából. Itt is előre léptünk, talán nem olyan gyorsan, mint amennyien legtöbben szerettük volna, de azért előre léptünk a fiskális unió irányába az Európai Unión belül. 25 tagállam állapodott meg a stabilitási szerződés, a koordináció, a kormányzás terén, a gazdaság és monetáris unión belül, amely rendkívül fontos célra született meg a bizalom növelésével. Sajnos ez annak következménye volt, hogy a Lisszaboni szerződés módosítását illetően nem volt megállapodás közöttünk. De az a tény, hogy már 25 tagállam úgy döntött aláírja ezt a szerződést, azt mutatja, hogy szolidaritás és eltökéltség jellemzi az Európai Uniót abból a szempontból, hogy közösen próbáljunk kilábalni ebből a válságból, az euró és nem zóna tagjaival együtt. A bizottság ezzel a parlamenttel együtt nagyon sok elvet is megvédett. Például az Európai Uniós törvények magánjellegét, az intézmények megtartását, az együttműködés szellemét. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban pedig öt éven belül meg kell állapodnunk. A végleges szövegben nem szerepelhet egyetlen olyan intézmény sem, amely gyöngítheti a parlament szerepét vagy a bizottságét. Nagyon fontos szabályokat fogalmaztunk meg a Lisszaboni szerződésnek és a közösségi módszernek megfelelően. A szerződést nyitottnak kívánják megtartani azok számára, akik tiszteletbe tartják ezt az Európai Parlamentet. A bizottság szorosan együttműködött e- ezen folyamat során az Európai Parlamenttel, és szeretnék rávilágítani arra, hogy a parlament képviselői milyen, fontosan hozzájá, milyen fontos és jelentős mértékben járultak hozzá a tárgyalásokhoz. A szerződés 136. cikkét is ennek szellemében módosították. Oli Ren, Almer Brocknak és Gartieri úrnak megfogalmazott levelében is erről szól. Martin Schulz, mint az Európai Parlament új elnöke, első alkalommal vett részt ezen az ülésen, és nagyon fontos és jelentős mértékben járult hozzá annak érde, ahhoz, hogy intézményeink munkáját javítsa. A november 23-i jogalkotói ajánlás, az úgynevezett two-pack a 31-től 36. cikkig vonatkozóan született meg, ami rendkívül fontos abból a szempontból, hogy a bizottság tovább erősítse a stabilitás és növekedési paktumot a Lisszaboni szerződés keretén belül. Ez egyértelmű garancia abból a szempontból, hogy az Európai Parlament szerepét, a gazdasági ö, kormányzást megerősíteni kívánjuk. Tényleg a jelenlegi kihívásokra csak akkor tudunk megfelelően reagálni, hogyha megfelelő demokratikus legitimitással rendelkezünk. Az európai demokrácia pedig ebben a parlamentben testesül meg, ez az a legitimitás, amire szükség van az Európai, Európai Unió prosperitásának biztosításához szükséges döntések meghozatalához. Köszönöm szépen! Köszönöm a bizottság elnökének. Most a néppárti frakció nevében Dól kolléga kap négy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! responsabilité en acceptant de signer le traité budgétaire. Tehát a szerződés aláírásával gyakorlatilag úgy döntöttek, hogy megfelelő manőverezési lehetőséget biztosítanak számunkra a növekedés és a munkahelyteremtés terén. Európai megoldást találtak európai problémákra. Még akkor is, hogyha tég tagállam úgy döntött, hogy jobb, ha egyedül lép fel, ezt később meg fogják bánni. Három kívánságom van most. Az első, az, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálják a szerződést, a második, hogy a lehető leghamarabb alkalmazzák, a harmadik pedig az, hogy ez a megállapodás egyértelműen integrálásra kerüljön az e-, e-, unió jogába, ahogy ezt a parlament is szerette volna. Hölgyeim és uraim, át kell gondolnunk rossz szokásainkat tiszteletbe kell tartanunk a nyilvánvaló törvényeket, de nyilván a költségvetési egyensúlyt is tiszteletbe kell tartani. Nem szabad elfeledkeznünk a nemzeti deficitekről, ezek gyakran a regionális és helyi deficiteket rejtik. Nyilván pozitív megoldásokra van szükség a növekedés szempontjából is, hiszen a deficit elleni harc és a növekedés gyakorlatilag az érem két oldala az egyik a másik nélkül nem tudja a nehézségekből kirángatni az európaiakat, elsősorban a munkanélkülieket. Kétféleképpen lehet újra növekedésre szert tennünk. Az egyik egy mesterséges, a másik strukturális és hosszú távú. Az első az, hogy először is koncentráljunk a költségekre. Ezt tettük már éveken keresztül, és hát láttuk, hogy hova vezetett mindez. Nem beszélve arról, hogy ma a költségek, a kiadások gyakorlatilag korlátozott mértékben érvényesíthetők, a második módszer, amit a néppárt támogat, az, hogy gazdaságunkat versenyképesebbé tegyük, és ez kedves José Manuel Bározó csak a belső piac segítségével érhetjük el. Nagyon régóta megszavaztuk már a lehetőségeket, de a gond az, hogy a törvényeket nem alkalmazzák. Úgyhogy a kérdésem a bizottsághoz, mi lesz azokkal, akik nem alkalmazzák ezeket a szabályokat, hiszen a bizottság feladata az, hogy a szerződések őre legyen. Minden egyes európainak joga van ahhoz, talán Franciaországnak is, kedves barátom, nem akarok itt kivételeket megnevezni, tehát minden európainak tudnia kell, hogy melyik az az ország, amely megfelelően játsza a törvényeknek, a szabályoknak megfelelően játékot a piacon, melyek azok, amelyek nem. Csökkentenünk a terheket, amelyek a vállalkozókat sújtják, illetve a versenyképességeket gátló tényezőket ezt úgy tudjuk elérni, hogy az európai alapokat optimálisan használjuk fel, amelyeket eddig nem tettünk. Nagyon fontos, hogy lehetőleg jobban használjuk fel ezeket a lehetőségeket, amelyek növekedést és munkahelyeket eredményeznek majd. Végül a növekedés, a kutatásfejlesztés, a különböző állami alapok új felhasználása segítségével is elérhető hiszen a fiatalok egy negyede munkát keres, ezért kötelezettségünk és kötelességünk az, hogy a megfelelő kompetenciákkal ö, ö, ruházzuk fel őket, és újra integráljuk őket a teljes közösségbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dól úr. Szóboda a kolléga következik az S és D frakció nevében három percben. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák! Nos, most az euróövezetben a munkanélküliségi ráta 13 év volt a legmagasabb, és mit is kínál a tanács egy szerződést a közösségi módszeren kívül, amely téves célkütőzésében és bizonytalan az, hogy egyáltalán ez valaha hatályba lépe. Megosztottság, kakofónia alakul ki az Európai Unióban. Különösen, hogyha arra gondolok, hogy volt egy ilyen furcsa elképzelés, egy EU biztost kinevezni Görögország számára, amely a görög demokratikus intézményeket megkerüli. A frakcióm a demokrácia mellett van, és a görög nép kiskorúsítása ellen foglal állást. A helyzet, az a helyzet, ahogyan Merkel asszony vezet, Németország vezető szerepét hangsúlyozta. Igen, ez egy erős politikai és gazdasági ország, de a vezetés azt kell, hogy jelentse, hogy összeolvasszuk az EU-t, nem pedig tovább megosszuk. És a Handelsblattban amelyet nem a baloldal ír, az szerepel, hogy a német út nem Európába vezet, noha Európába kellene, hogy vezessen. Hogyha egy tanácsot adhatok Merkel asszonynak, akkor új partnert kellene keresnie. Franciaország jövőbeli elnökét Francia Hollandnak hívják. Támogatjuk a jövőbeli elnököt, különösen azon szándékában, hogy ezt a szerződést újra tárgyalja a választási kampány fellépések sárközi részére sem segítenek, és Merkel asszonyt is károsítják. A tartalmak sem sincsenek itt rendben, például, hogyha a Portugáliában lejátszódott legutóbbi fejleményekre gondolok, ezek a tanácsi határozatok nem segítik az országokat, és nem segítik a piacokat a nagyobb stabilitás elérésében. A pénzügyi ö, piacokról a reálgazdaságba kell, hogy áramoljon a pénz, a pénzügyi tranzakciós adó révén a bankoknak hiteleket kell nyújtaniuk, az alacsony jövedelmű rétegeknek kell forrásokat juttatnunk, ez a célkitűzés. Nem ö, akar megcáfolni tanács elnöke, hogy voltak itt kedvező elemek, különösen a fiatalok munkanélküliségének kezelését illetően, de meg tudja mondani nekem, hogy a deficit vétkesek ellen miért vannak kötelező szankciók, viszont a fiatalkorú munkanélküliség ellen fel nem lépők esetében csak ajánlások vannak, nem pedig szankciók, ezt nem tudjuk elfogadni. Végezetül elnök úr, Buzák elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki a parlament részvétele mellett gardoskodott, így néhány nagy hibát el lehetett kerülni. Mindenek előtt Martin Schulz elnökünknek szeretnék köszönetet mondani. Helyes szavakat talált, hogy meghallgassák az Európai Unió hangját, ahogyan a bizottság elnöke is elmondta. Így meg tudtuk akadályozni, hogy ez a téves út szabályá váljon hogyha egyáltalán hatályba lép ez a szerződés, ez csak kivétel maradhat, és ebben az értelemben kedves Martin Schulz azok, akik önt nem választották meg, azok sajnálhatják, hogy nem így tettek, hiszen jó, hogyha a parlamentre a jövőben még erősebben figyelnek majd. Köszönöm, Svoboda úr elég nagy lelkű voltam a felszólási idejével az beszédet tartalmának utolsó része miatt. Lambsdorff kolléga kért szót, kék Kedves Szoboda úr, elfogadja-e azt, hogy ugyanazok az országok, amelyek nagyon nagy nehézségben vannak az adósságválság miatt, ők azok az országok, ahol a legnagyobb a fiatalok munkanélkülisége is, és a munkaerőpiac az főként a tagállamok feladata, és főként a vállalatoknak kellene a fiatalokat alkalmazniuk. El kell fogadni azt is, hogy a francia állampolgárok önmaguk választják az elnöküket. Köszönöm. Ja. Egy kérdés, és a válasz már meg is érkezett, a polgárok fognak választani, de ez már meg is mutatkozik, hogy kit fognak választani. És Sárközi, amikor arról beszél, hogy mit, beszél a, mit fog tenni a választások után, magánfoglalkozásként, akkor már ő maga elismerte kudarcát. És a másik kérdés, a frakcióm és jó magam számára a fiatalok munkanélküliség európai szintű téma, ezt nem tűrhetjük. A fiatalkori munkanélküliség olyan magas, a piaci erőkben bíztunk, és soha nem foganatosítottunk aktív intézkedéseket. Nézzük meg az alacsony munkanélküliségű országokat, például Hollandiában, vagy akár a néppárti kollégák számára a munkanélküliség egy szégyen, hogyha a fiatalok a munkakeresést munkanélküliséggel kezdik, ez egy szégyen, amelyet nem tűrhetünk. Az ALDE frakció nevében Ferhofstadt úr kap szót négy és fél percben. Elnök úr és kedves kollégák! Ez egy olyan csúcs találkozó volt hétfőn, amely a növekedéssel foglalkozott, illetve a munkahelyteremtése, de el kell mondjam, hogy véleményem szerint ez főként, és ugyanezt kell mondjam, amit Dól úr is elmondott, hogy ez csak a rosszabbat hozta létre. Hét, hét oldalnyi szó, hét oldalnyi jó akarat, de igazából amire szükségünk van a válság közepette, nem pedig hét oldalas szavak, hanem inkább cselekedetekre van szükség az Európai Unió részéről és az Európai Intézmények részéről. Hadd mondjak három példát, kedves kollégák, három példát szeretnék mondani. Az első az az Európai paktum, amely a növekedés szolgálná, és el kell mondjam azt, hogy már több mint egy éve a bevezetését ennek blokkolták, és miért? Azért, mert a nagy országok jelenleg nem tudnak megállapodni, hogy hol legyen ennek a székhely. Hát ez a realitás Európában. Nem tudnak megállapodni a székhelyben, ez teljesen nevetséges, sőt drámai is, azt kell mondjam, mert időközben a kis KKV-k sokkal többet, nyolcszor többet fizetnek a az innovációjukért, bejegyzésükért, mint az amerikai társaik. A tanács és a bizottság elnöketől azt kérdezem, hogyha nem tudnak a nagy tagállamok megállapodni a székhelyben, akkor miért nem lehetne Brüsszelben a székhelye átmenetileg ennek? És tisztelt Kohn-Bendit úr, Ugyanezt tettük 2001-ben is eh, az Európai Élelmiszerügynökséggel, hogyha hogy lehet az, hogy növekedésről szól ez a csúcs találkozó, viszont az Európai Szabadalom Hivatat nem tudjuk eh, beindítani. Ezen kívül hányszor beszéltünk már a projektkötvényekről itt az Európai Parlamentben? már évek óta beszélünk erről, és a kérdésem az az, hogy miért nem kezdünk hozzá holnap a, kötvények, a kötvényeknek, a projektkötvényeknek? Miért kell két évig beszélni erről a tanácsban, illetve más intézményekben is? És hadd mondjak még egy harmadik példát is. Yes. The enormous... A fel nem használt pénzek a strukturális és más európai alapokban. Ezekkel meg tudnánk változtatni a szabályozást, azonnal tudják, hogy mi a probléma, hogyha egy eurót adunk a stutális alapoknak, akkor egy euróra van szükség az országból is. Viszont ezeknek az országnak nincs meg a lehetőségük arra, hogy ezt megtegyék, most Görögországról, vagy akár Portugáról is beszélhetek, és miért nem lehetséges az, hogy azonnal megváltoztassuk a rendeletet, a jogszabályokat, és miért nem tudjuk azonnal felhasználni ezt az óriási mértékű, fel nem használt összeget, például Görögország vagy Portugália számára. Erre lenne szükség, tettekre, nem pedig szavakra, nem pedig hétoldalas dokumentumokra van most szükség. Végezetül pedig ismételten az a probléma, amit láthattunk az euróválság kapcsán is, van egy új szerződés, most már van fiskális fegyelmünk, van egy sixpackunk, van egy pack van egy új szerződés, de hogyan fogunk bánni most már a magas kamatlábokkal, amely még mindig létezik, azután is az EKB beavatkozott. Olyan országban látható ez, mint Spanyolország vagy Olaszország. Mindenki tudja azt itt, hogy a 6%-os kamatláb nem fenntartható Olaszország számára. Monti úr azt csinálhat, amit akar, akkor sem fenntartható ez, és Olaszország nem tud fellendülni 6%-os kamattal Kedves kollégák, több mint ezer milliárd eurót fektettünk be abba, hogy leküzdjük ezt a válságot, és ez mind az adófizetők pénzéből volt, és még a véget nem is látjuk ennek. Ennek az az oka, hogy mindig csak félig meddig tettük meg az intézkedéseket. Strukturális megoldásra van szükség, és véleményem szerint ez azt jelenti, hogy közössé kell tenni az adósságot fegyelmezett módon. Ez az, amit az öt bölcs német közgazdász is ajánlott a Redemption fund kapcsolatban. Egy üzenet a német adófizetők számára a Redemption fund kapcsolatban. Ez megoldás lehet a, ez a, az alap a válságra. Tehát használjuk ki ezt a lehetőséget, és valósítsuk meg ezt a lehető legjobban. Köszönöm szépen. Harms kolléga következik a zöld frakció részéről. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az újságokat olvastam a csúcsot követően. A csúcsot és a fiskális paktumot mesterműnek tekintik egyesek, de hogyha megnézzük, hogy mi is történt valójában, akkor egészen más értékelésre jutnék. Mi is történt? Van egy szerződésünk, még továbbra is előkészítés alatt, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, melynek az a célja, hogy a létező Európai Uniós szerződések be legyenek tartva, és ez a szerződés az európai szerződéseken kívül helyezkedik el. És ezen új szerződéssel kapcsolatosan a demokráciát teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk. Nos, hogyha ez egy mestermű, hölgyeim és uraim, Herman Van Rompuy úr és Barózó, nem tudom, hogy önök komolyan tudják-e magukat venni. Politikailag sokkal bölcsebbnek tartom önöket, mint ezen legutóbb informális csúcs után tartott beszédük alapján. Nos, én ezt egy politikai játszmának tartom. Nem hiszem, hogy a polgárok nagyon elégedettek ezzel. Azt hiszem, hogy a, a polgárok egyre inkább felfogják, hogy ezzel a játszadozással valójában becsapják őket, hiszen mi is a legnagyobb probléma. Véleményem szerint az, hogy ezen fiskális paktum mögött az az elemzés, hogy az államadóság a legnagyobb és a fő probléma a válságban. És Bármennyire is próbálom megérteni a válság ezen elemzését, én nem jutok ugyanerre az értékelésre. Ami az állami költségvetések szanálását illeti, illetve az erről szóló vitát, az naponta és évről évre súlyosbítja ezt a, vita, ezt a válságot. Amiről valójában vitázni kellene, az az antirecessziós program a válságban lévő országok számára. Ez hol van? Önök mindenféle dolgokat mesélnek itt a növekedésről és a munkahelyteremtésről. Én ezt eltéltem, hogy ezt csak széljegyzetként haszn- tárgyalták ezeket a témákat a csúcson. Hol is van az a pénz, amivel ezeket az ígéreteket be akarják majd váltani? Én ezt nem találom. Nos, hölgyeim és uraim, vessünk egy pillantást Görögországra vagy Portugáliára, a fertőzés veszélyre, ez mindenki, ennek mindenki tudatában kell, hogy legyen. Mire van szüksége most Görögországnak? Egy megtakarítási biztosra? Egy további horror eszközre, amelyet az európai technokraták találtak ki, akik a technikai, a szakértői kormányt létrehozták egy pénzügyi szakemberre, a görög kormány élére el? Tehát egy megtakarítási biztosra. Nos, véleményem szerint a görögöknek végre egy őszinte elemzésre van szükségük, és egy őszinte hitvallásra a jobb jövő mellett. Éppen ezért sürgősen szükség van egy antirecessziós programra. Az energiainfrastruktúra területén nagyon sok program lenne, amire pénzeket fordíthatunk, így az európai vállalatok beruházhatnának Görögországban. Sokan beszélnek megtakarítási biztosról, ahelyett, hogy a görögökkel vitáznának Görögország jövőjéről, ahelyett, hogy bátorítanák őket. Azt hiszem ez volt a mély pont, hogy így beszéltünk Görögországról. Én szégyenkeztem ezen csúcs miatt, Rompoy úr, és még egy dolgot a végére. Hogyan is bánunk a nem euróövezetbeli országokkal? Ezt is négy szem közt jó lenne, hogyha kifejtené nekem, hogy ezt mivel indokolja itt nem Donald Tuskról van szó, nem vagyok az ő legszorosabb barátja, de itt Európáról van szó. És egészben kell gondolkodnunk, nem pedig kicsinyes érdekeket kell ö, figyelembe vennünk. Ha az egészről van szó, akkor azt hiszem, hogy Donald Tuskról példát vehetünk, hiszen vele kell vitáznunk, erről a macskaegér játékról, ez volt az európai politika mélypontja. Én az európai politika alatt egészen mást érdek értek. Köszönöm szépen a figyelmet. E az ECR nevében Kellenen úr kap percet három perc, kap felszólás előtt három percre. Mr. President, well, there seems to be some... Köszönöm, elnök úr. Bár úgy tűnik, hogy ma egyetért a ház abban, hogy még akkor is, hogyha ezt a paktumot elfogadják és ratifikálják, ami persze még messze van attól, hogy levonhassuk ezt a konklúziót, hogyha Szoboda úrnak igaza van Franciaország és más országok vonatkozásában. Egyébként nem tudunk megoldani semmit ezen válság vonatkozásában. Persze én örülnék neki, hogyha fiskális fegyelemre és egyebekre tudnánk előírást találni az egyes nemzeti törvényekben, de mint demokrata aggaszt az, hogy mi a helyzet azon politikákkal, gazdaságpolitikákkal, amelyek túlságosan költekezők a szocializmust itt, elnök úr, illegálisá tesszük. Ha csak ezt a paktumot nem megfelelően alkalmazzuk, gyakorlatilag a választások nem lesznek érvényesek Európában. Én ugye szabadpiacról érkezem, és csodálom a német modellt de törvényekkel nem tudjuk senkire ráerőltetni az akaratunkat, az érvek e, erejével kell fellépnünk. De azért van remény, hiszen látjuk már a fényt az alagút végén ha csak nem zárjuk le ezt az alagutat, mert akkor egy csomó országot szegénységre ítélünk, és nagyon sok országban nem jön el a fellendülés, ha csak vissza, és nem hiszem, hogy az lenne a megoldás, hogy a saját valutánkat hozzuk vissza. Persze, csak akkor adhatunk jó tanácsokat, ha mi magunk is így járunk el. Persze mindenkinek figyelembe kell vennie az állami munkavállalókat is, akik szenvedik ezeket az intézkedéseket. Az európai költségvetéshez ugye egyre többet kell hozzájárulni minden országnak. Mi nem akarunk azzal érvelni, hogy egyoldalúan gondolkodtunk a piac kialakítása során. Azt szeretnénk, hogy a további szolgáltatásokat tudna nyújtani, szeretnénk, ha innovatívabb lenne, ha jobban lehetne a már létező szabályokat érvényesíteni a piacon. Persze a piac megnyitása értelmetlen lenne, ha csak nem tudnánk odaférni a világ többi piacához is, hiszen növekszik tovább a világ többi része. De ezek intézkedések zöme közép, illetve hosszú távú. Van egy olyan, amit viszont azonnal, kell, azonnal be kell vezetnünk, ami a KKV-kra vonatkozik. Nem hiszem, hogy a bizottságban el kellene tüntetni a szociális kérdésekkel foglalkozó irányelvet akkor ugye a munkaidő irányelvet is, a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelvet is eltörölhetnénk, hogyha tényleg munkahelyeket akarunk létrehozni Európában, mert persze anélkül nem lehet létrehozni őket, hogy állásfoglásokat hozzunk. Mi eurokraták és parlamenti képviselők nem teremthetünk munkahelyeket. Azt viszont lehetővé tehetjük, hogy a vállalkozók megtegyék mindezt, hiszen innen származik a ö, foglalkoztatottság, de a szociális biztonság is. Amikor kezdő voltam itt ebben a házban, akkor a Lisszaboni agendáról beszéltünk. Szerettük volna elérni azt, hogy 2010-re a legerőteljesebb ismereteken alapló igaz, gazdasággá váltunk volna. Hát sajnos ezt nem értük el, mi a helyzet ebben a kérdésben, elnök úr. Most pedig a GUA nevében Biszki úr következik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves elnök úr, kedves kollégák, a pénzügyi piacok liberalizációja ahhoz vezetett a piacokon, hogy ezt nem tudjuk kontrollálni. Most már a radikális intézkedések, a spekuláció megakadályozására a piacon állítólag csökkenti a krízist, viszont ehelyett azt láthatjuk, hogy a fiskális paktummal még jobban megerősödik az egyoldalú orientáció annak irányába, hogy megszorításokat alkalmazzunk. Ez a radikális megközelítés az adósatcsökkentéssel kapcsolatban nem megfelelő a frakciónk véleménye szerint, ezt elutasítjuk. Még a Nemzetközi Valuta Alap is kritikusan szemléli ezt. És, és Soros György arról beszélt, hogy ez egy súlyos spirálhoz vezethet. Az új szabályozást át kellene venni a tagállami szabályok közé, hogyha ez nem sikerül, akkor a bizottság, illetve az Európai Bíróság megbüntette az adott országot. Ez abszurd, és nem is demokratikus, mert a tagállamok elveszítik a legfontosabb jogukat, azt, hogy a saját költségvetésükről dönthessenek az sem elfogadható, hogy a bajban lévő, lévő országok megsegítése ahhoz kötődik, hogy hogyan lehet, hogy aláírják-e ezt a fiskális paktumot. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniót feláldozzák a pénzügyi piacok oltárán. A baloldaliak ellene vannak ennek a politikának, mi egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó paktumot szeretnénk, szeretnénk, hogyha a környezetvédelmet, a kuta- az oktatást belevennénk mindenbe, szeretnénk, hogyha az Európai Parlament szavát is, illetve az állampolgárok szavát is meghallgatnák a szerződést referendumok vagy nyílt konzultációk során kell elfogadásra bocsátani. Elnök, köszönöm szépen, most az EFD nevében Farage úr következik. Well, congratulations everybody. Hát gratulálok mindenkinek. David Cameron kicsit aggódott, még azt gondolták, hogy euroszkeptikus is, de nem, most már minden rendben van, és amikor visszatért Cameron, bármi is történt a vétóval, most már nem lesz vétó, és Cameron úr most már tényleg aktívan támogatja ezt a szörnyű paktumot, ezt a tervet, hogy tönkretegyük és megalázzuk a nemzetállamokat, amelyek gyakorlatilag nem feleltek meg a német elképzésnek, elképzelésnek. El kell mondanom, hogy a német pénzügyminisztérium javaslata, amely a hétvégén született, hogy a bizottsági elnök Aténban költözzön és vegye át az ország kormányzását, azt gondoltam, ez csak vicc. Azt gondoltam, hogy az, ez az EU sem süllyedhet ennyire mélyre. Tehát, ami most már itt előttünk van Görögország számára, az nem más, mint az a fajta diplomácia, ami kikényszerítettek. Ezt Palmerston a, alkalmazta a 19. században. Ma senki sem tagadhatja, hogy Görögország már nem gyarmat. És mindez óriási nagy hiba. Görögország nem egy leányvállalat, amelynek a központjába valami erős kezű vezetőre van szükség, hanem nemzet, olyan nemzet, amelynek történelme van, amely büszke. Hát ők találták ki a demokráciát először is. Szenvednek mert 50%-os például a fiatalok közötti munkanélküliség. Azért, mert az eurózónába kerültek, bizony, Van Rompuy úr, ön okozza a nyomort ezekben az országokban, és beszél itt a munkahelyteremtésről, meg a növekedésről, semmi nem fog ebből megvalósulni, ne felejtsék el. Ezek az emberek egyszerűen reménytelen helyzetbe, megalázott helyzetbe kerültek, és a, a reménytelen emberek reménytelen dolgokat tesznek és hogyha folytatjuk ezt az őrületet, nem lesz megoldás. És nyilván nagyon jól tudják, hogy a következő Portugália lesz. Köszönöm. Köszönöm. Bronz képviselő kap szót a függetlenek részéről. Bronzul. Thank you. Mr. Cameron. Köszönöm szépen. Cameron úr azt mondta, hogy nem fogja megadályozni az EU intézményeket eh, abban, hogy a kormányközi megakadást alkalmazzák a fiskális paktum kapcsán ő nem tudja ezt teljes mértékben megakadályozni, pedig bizonyos területeket meg kellene ezt akadályozni. A 8-as cikkben, a tervezetben utalnak a 2-3-as cikkre az Európai Szerződésben, hogy ezt végre kell hajtani, és kimondják, hogy az Európai Bíróságnak van joghatósága mindenfajta jogi vita esetében, lehet hogy igazából nem is lesz lehetősége arra a bíróságnak, hogy kiteljesse a joghatóságát a költségvetéssel kapcsolatban. A 8 cikk értelmében kimondják, hogy az Európai Bizottság intézkedést kezdeményezhet, de ez a tervezet nem szerződés. A kettes cikk utal azokra a vitákra, amelyek a tagállamok között állhatnak fent, viszont nem a bizottsággal szemben vannak. Tehát a bizottság nem lesz jogköre arra, hogy bármilyen tevékenységet kezdeményezzen. Tulajdonképpen ez úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak egyáltalán semmilyen szerepe nem lesz ebben az egészben. A bíróság fogja majd kimondani azt, hogy egy ország megszüntette-e az egyezményt, vagy, vagy nem, de nem tudják majd arra készíteni az országot, hogy, hogy tényleg végre is hajtsák ezt. Tehát, hogyha úgyse lehet végrehajtani ezt a szerződést, akkor minek van erre szükség? Véleményem szerint súlyos lenne Nagy-Britannia számára, hogyha ezt elfogadná, mert ezáltal csak igába hajtják az eurózóna országok fejét, és egy napon majd Nagy-Britániáit is. Elnézést, nem láttam a képviselőtárs kék kártyáját. Kihez kíván kérdést intézni? Kérdezi az elnök. Nem halljuk sajnos. Mikrofon. Gauleiter gesprochen. Ich wäre... Mindenképpen ellene vagyok annak, hogy a demokratikus Németországot a nemzetszocialista Németországgal összehasonlítsák, ezért bocsánatkérést követelek ettől az embertől, sehol ki, sehol nem ö, beszél ilyenről, amiről a képviselőtárs ö, beszélt, ez csak gyűlöletet kelt a, az országok között, és szeretném, hogyha arról gondoskodnak, hogy ilyesmi ne forduljon még egyszer elő. Some might say, and indeed, the biggest selling Sunday newspaper lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a legnagyobb forgalmú újság ezt mondta, de ha gyűlöletről beszélünk, nézzék meg, hogy mi a helyzet ezzel az európai projekttel. Ott vannak a német újságok, amelyek azt mondják, hogy a görögök lusták, például. És Németországban vezető szerepek, vezető emberekre mutogatnak, akik náci uniformisban mászkálnak Nos, ez a projekt, ami békét, harmóniát kellett volna, hogy teremtsen, inkább széthúz minket, és a nacionalizmust en, ö, ö, erősíti. Főleg az Egyesült Királyság volt, amire gondoltam, mert én elfogadtam azt a tényt, hogy ahogyan mi viselkedtünk Görögországgal szemben, az elfogadhatatlan volt. A nacionalizmus ebben a házban, nos, azt pont azok terjesztik, akik zászlókat helyeznek el a helyükön, és így adnak erről tanúbizonyságot. Ez is hozzátartozik. Most Brock kolléga következik. Elnök úr. Das Wort hat der Kollege Brock. Brock kolléga kap szót. Üljön le, kérem. Üljön le. Ich rufe Sie, ich rufe Sie jetzt. Felszólítom önt, helyre utasítom önt, üljön le. Faracs képviselő üljön le, vagy különben hagyja el a termet, Brock kolléga kap szót. Elnök úr, tanácselnök úr, bizottsági elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani hogy Barózó úr és Van úr, a munkatársaik, a tárgyaló delegációnk számára sikeres együttműködést ajánlott. Másodszorban el kell mondanom, hogy nem akartuk ezt a szerződést, egy közösségi szerződést akartunk, de mivel a Nagy-Britannia ezt nem akarta, ez nem volt lehetséges, az volt a feltételük, hogy a pénzügyi piacokat ne szabályozzuk. A pénzügyi piacokat szabályozni akartuk, és éppen ezért ezt el kellett, hogy utasítsuk, amit Nagy-Britannia követelt. És hogyha ilyen körökből azt hallom, hogy a múlt nyelvezetet tér vissza. Nos, ez az Európai Unió békét, jólétet, biztonságot teremtett a népek számára olyan mértékben, mint soha ezelőtt ezen a kontinensen. Ezért uh, Farage úr és egy, mások ezt nem tehetik tönkre. Nos, hölgyeim és uraim, ez a szerződés lehetővé teszi az adósságféket, a fordító többséget és az Európai Bíróságot. Ez nem volt lehetséges a közösségi szerződéssel, de gondoskodnunk kell arról, hogy ez így is maradjon, minden a közösségi jogban kerüljön rögzítésre, a mi támogatásunkkal, tehát a közösségi szabályok kell, hogy érvényesek legyenek, közösségi jogalkotás és az Európai Parlament együttdöntési joga. Barozó elnök úr, kérjük önt, hogy nagyon gyors javaslatok szülessenek lehessenek e tárgyban, nem csupán a TUPEK, hanem más területeken is. A növekedési csomag végrehajtása során, hogy konkrétan tudjunk tenni valamit Görögországnak és más országoknak, arra van szükségük, hogy a markolók, a munkagépek dolgozzanak a jövőkér, jövő érdekében, fiskális fegyelemre van szükség, strukturális változásokra ezekben az országokban, hiszen általában a nemzeti jogszabályokkal van baj, az európai lehetőséget használnunk kell, a 16 milliárd eurót oda kell jutatnunk Görögországnak, segítenünk kell nekik, és Svoboda úr, segítenünk kell, hogy a görög adminisztráció növekedést tudjon teremteni. Erről van itt szó. El kell mondanom, hogy Merkel asszony a fegyelemért, a strukturális változásokért és a növekedésért harcol. Ezt látni kell, ön elfelejti a fegyelmet, és a jövőbeli nemzedékek jövőjét teszi ezzel kockára, hogyha a fegyelmet elfelejti. Elnök, köszönöm szépen. Brok úr, engedjenek meg még egy utolsó megjegyzést. A közösségi módszer az Európai Parlament részéről került megőrzésre. Az a véleményem, hogy kettős szolidaritásra van szükség. Mindenki megpróbálja a saját házatáját rendbe tenni, ezen az alapon segítünk, ez ez a stratégia. Úgy vélem, hogy a szocialistáknak Sárközi mellett kellene szavazniuk, hiszen ő javasolta a pénzügyi tranzakciós adót. És ö, két ö, év ö, múlva, hogyha a szocialistákat megválasztották volna, akkor ö, bizonyosan ö, tönkre menne Franciaország. Köszönöm szépen. Brock úr kivételesen több mint egy percet adtam neki, hiszen ő nagyon sikeres tárgyalója volt az Európai Parlamentnek, tehát ez volt a prémium a tárgyalásaiért. Figy- kedves kollega, figyeljen azért rám, Brock úr! Legyen olyan kedves, és figyeljen rám. Rengeteg kék kártyát kapott a felszólalása miatt. Nagyon sokan kértek szót Madléner úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, Ferecs úr nagyon fontos pontra mutatott rá. Brok úr azt mondta, hogy a békét teremti meg Európa, viszont figyelnünk kell, hogy tényleg így legyen. Brok úr tényleg úgy gondolja-e az ön frakciója, hogy helyese az, hogy egy országot referendum eh, nélkül eh, így úgymond leigáznak, például az euró kötvények esetében nem kérdezték meg az embereket, tehát mi a határ itt a demokratikus lehetőségek eh, kapcsán? Úgy gondolom, hogy a németeknek, a hollandoknak meg kell határozniuk referendum során, hogy mit szeretnének a jövőben látni Európában. Brok lesz a kedves elnök úr, tisztelt kollégák, először is le kell szögeznünk azt, hogy minden országnak be kell tartania a szabályait, és erről gondoskodni kell. Hogyha elfogadják a szabályokat, ha jogszabályok születnek, akkor ezeket alkalmazni is kell, és semmi más nem lehetséges. Másodszorban minden olyan intézkedés, amelyről döntünk, az csak a tagállamok döntéseivel együtt fogadható el, a német, a holland, a görög parlamentek kivétel, itt Nagy-Britannia, mert ők nem vesznek részt a a kapcsolatos szolidatásban is, ezt le kell mondanom, mert Farage úr annyira aggódik a görögök miatt. Minden egyes országban érvényesek lesznek ezek a szabályok, ez vonatkozni fog minden egyes országra, amelyek nem tartják be a szabályokat, ez ugyanúgy fog vonatkozni Németországra is, mint bármilyen más országra Hughes úr, Hughes úr kap szót. Thanks very much, President. Köszönöm elnök úr a szót. Nos, ami a növekedést és a, a, a, a munkahelyteremtést illeti, gyakorlatilag a, itt bizonyos makrogazdasági politikára van szükség, és aktív stratégiára, hogy a szociális kohéziót megtartsuk. Pontosan ezt szeretnénk már elérni a válság kezdete óta. A gond az, hogy dönteni kell, és fiskális konszolidációra is van szükség. Ez az úgynevezett six-pack-ben testesült meg, tehát ez az új nemzetközi szerződés csak még rosszabb helyzetet teremtett. Hiszen, ahogy a konklúziókban is olvasható, meg kellene őrizni a munkahelyeket és növelni azokat. Ennél sokkal jobb megoldás is létezik. A Az euró köz kötvények jobb rendszere, amely új beruházásokat tenne lehetővé. Ezen kívül ott van a tranzakciós adó, illetve 200 milliárdos jövedelem. Ez nagyon jó megoldás lenne, mert gazdaságaink így törhetnének ki ebből a ördögi körből. De elnök úr, a szocializmust illegálisá tenni e, ez a szerződés. Hát gyakorlatilag én azt mondanám, hogy a szocializmus gyümölcseit élveznénk. E, ez csak konzervatív álláspont lehet. Szeretném, ha ezt jegyzőkönyvbe vennék. Köszönöm. A Bolz. Bolz asszony kap szót az ALDE frakció nevében. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkahelyteremtés és eh, a növekedés, ez a követ, ahhoz kell egy eh, fajta program. A másik kérdés, ez a fiatalok munkanélkülisége. Nagyon súlyosan magas a fiatalok munkanélkülisége. Az LKB likviditási tevékenysége segített valamelyest, viszont két milliárdra van szükség a banki szektorban, és azt láthatjuk, hogy valamilyen fajta transfer már történik. A kérdés az az, hogy a, ennek a generációnak sikerül lesz szembenézni ezzel a problémával, a fiataloknak nincsen munkájuk, nincsen lakásuk, azok, akik eh, hibáztatják eh, az európai bankhatóságot a bankteszttel kapcsolatban, azonnak el kell mondanom, hogy a banktesztek, illetve a tűzfalak tesztjének késleltetése tette még rosszabbá a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen. Epping úr következik e- az ECR nevében. Welcome the... Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm a fiskális kontextust, csak hát sajnos tíz évet késett. A monetáris unió sajnos össze fog omlani. A hosszú távú cél azonban nem old meg olyan problémákat, amelyek sürgetőek. Olaszország, Spanyolország, Franciaország már évekkel ezelőtt elvesztette versenyképességét részben az euró miatt. A versenyképesség pedig nagyon fontos, most pedig egyre nagyobb az adó teher, ahogy Sárközi úr is említette, de minden egyes, mert minden egyes alkalommal valami probléma merül fel, új adóval áll elő. Üdvözlöm az új jelöltet Franciaországban, mert Sárközi úr egyik napról a másikra úgy tűnik szocialista lett. Ren úr olyan országból származik, amely valamikor a cárok uralma alatt élt, hiszen ismeri a történetet, de végül is Moszkvának soha nem sikerült a szomszédos országokra ráerőltetni semmiféle szabályokat, olyanokat sem, mint amit Rénó talált ki, és Barozó úrnak nem szabad elfeledkeznie erről a történelmi leckéről, de sajnos elment. Köszönöm. Pedig új. úr következik a Goa részéről, másfél percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ha megnézzük ezen csúcs eredményeit, ez teljes mértékben érthetetlen, hiszen vannak olyan országok, amelyeknek gazdasági problémáik vannak, ezeket szankciókkal sújtjuk. És ezzel úgy véljük, hogy megoldottuk a problémát egyszer csak. De miért nem gondolt erre senki korábban? Nos, ez nagyon egyszerű, nagyon hatékony miért nem használjuk ugyanezt a módszert más problémák megoldására, például olyan országok esetében, ahol túl sok a munkanélküli. Nos, ez nem olyan nehéz, egyszerűen szankciót kell kiszabni. Vagy mit kell csinálni az olyan országokkal, ahol túl sok a szegény. Harcoljunk a szegénység ellen szankciókkal. De az állam és kormányfők nem akartak ilyen messzire menni, több millió szegény munkanélküli van az EU-ban, ez elfogadhatatlan, de hogyha egy ország ö, nagy ö, állami beruházásokba kezd, például ö, hiteleket nyújt ö, zöld munkahelyek teremtése céljából, napenergia, szélenergia, ö, vagy ö, hullámenergia területén, és így módon munkahelyeket teremt, akkor ez ö, bizonyosan szankciókhoz vezethet. Ez egy nagyon bornírt módja a gazdaságpolitikának. Az európai ö, csúcs ö, nem csoda, hogy általános ö, sztrájkra talált Belgiumban, és az megismétlődik, ha ezt a politikát folytatják. Cavella asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai Tanács nem régében meghozott döntései hozzájárulnak ahhoz, hogy kiteljesítsék a belső piacot, és megvalósuljon a gazdasági koordináció. Amit láthatunk ma, az azt mutatja, hogy összességében közelítünk az egységes Európa irányába, viszont felteszem azt a kérdést, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy Európa egységes unió maradjon ugyanúgy, ahogy ezt például az Egyesült Államok esetében láthatjuk, akkor az a kérdésem, hogy megélték -e ezt már, hogy egy michigani képviselő felemelte volna a szavát a eladósodott Kalifornia ellen, ahogy azt most itt hallhattuk nyilvánosan számos európai képviselő részéről. Meg vagyok arról győződve, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai építményt meg tudjuk tartani a nem józan kritikák, a különböző nyilatkozatok, amelyek igazából csak kritikát fogalmaznak meg, ezek támadást jelentenek az olyan országok mögött, amelyek mögött állampolgárok állnak. Nem szabad a demokráciát lábbal tiporni, a demokraci- demokráciát kell előtérbe helyezni. Azt láthatjuk, hogy olyan eljárás van, amelynek során a nemzetközi a munka a nemzetközi szervezetének normáit próbálják megszüntetni. Szükség van a jó kritikára, ez kétségtelen, de úgy gondolom, hogy a kis Görögország mögött meghúzódnak azok a problémák, amelyeket, amelyek a válságot okozták. Ezek, ezek nem csak Görögországra vonatkoznak. Mindenki úgy gondolja, hogy senki nem követett el hibát. Ezen kívül van még egy van, van probléma Görögországban, ez így van, de az Európai Unióban is van probléma. Azt kérem mindenkitől, hogy ne foglalkozzanak annyit Görögországgal, hanem végezzük a munkákat. A német kollégáknak mondom azt, hogy már így is vannak megosztottságok, és Németország, vagy más országok Észak-Európában. Azt kérik Németországtól, hogy lépjenek előre, vegyék kezükbe az irányítást. Én attól tartok, hogy minden, amit láthatunk ma, az valóban veszélyeket rejt magában. Nekünk, mindannyiunknak le kell ülnünk egy asztalhoz, és együtt kell működnünk. Köszönöm szépen. Medlénár úr következik a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az új év első csúcs találkozója megvolt, és ami a pártomat illeti, ez szerintünk ez egy teljesen felesleges csúcs volt, igazából semmit nem döntöttek el a fiatalok munkanélkülisével kapcsolatban és Görögországgal kapcsolatban sem. Tisztelt elnök úr, mikor fogja már elhagyni az eurózónát Görögország? Hiszen úgyse tudják lecsökkenteni 2020-ra sem megfelelő mértékben az adósságokat. Ezt mindenki tudja, ön is, és a gazda, közgazdászok is tudják ezt. Igazából pókereznek az adófizetők pénzével, fegyelemre van szükség, ez a varázsszó 2012-ben. Barózó úr, hogyan tudja önt megvédeni azt, hogy a kis 200 eurós portugál, hogyan lehet megvédeni a 200 eurós portugál nyugdíjat? És mivel magyarázható az, hogy a portugál kamatok az égbe szokták. Az azért van, mert a piacok nem bíznak ebben az országban. Jelenleg 23 millió európai van munkanélkül, Dél-Európában 25 év alattiak, mint egy fele van munkanélkül. Én szeretném, hogyha ön, illetve az Európai Unió a jólétet hozná létre, nem pedig egy rémálmot. Szerettünk volna az új szerződés szövegben, bepillantást nyerni, de ez csak akkor lehetséges, ha már az Európai Tanács ezt ö, aláírta. Köszönöm. Royal úr következik, aki a CDU-CSU delegációjának megválasztálka. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy jó megoldás, amely született. El tudtam volna képzelni jobbat de néha a politikában vannak olyan időszakok és helyzetek, amikor meg kell próbálni a lehető legjobbat elérni, és elégedetnek kell lenni, és aztán tovább dolgozni lépésről lépésre. Egyébként az, amit elértek, ez összhangban van azzal, amiről másfél évvel ezelőtt döntöttünk a Sixpack keretében. Nem tudom, hogy miért van ez a nagy igazgatottság. Azt akartuk, hogy takarékosan bánjunk a pénzzel, azt mondtuk, hogy legyen korlátozva az eladósodottság, foglalkoznunk kell a növekedéssel, most azt megtettük, nem abban a formában, nem olyan módon, ahogy akartuk, ezt igaz, ez igaz. A kollégáink részt vettek ebben, és megpróbáltak korrigálni, el már éppen rámutatott erre, és aztán most eltérhetjük, hogy egyes nagy frakciók elnökei pártpolitikát űznek. Egyfajta sót. Ez szerintem felelőtlen magatartás, és fel vagyok háborodva, hogy hogyan is bánunk itt ezzel a kérdéssel, elnök úr, hiszen ez olcsó pártpolitika. Arról beszélni, hogy Európát össze kell olvasztani, és másoknak szemrehányásokat tenni, és ezzel önmagunk hozunk létre megosztottságot hogyha olyan ö, szavakat ö, választanám, mint egyes frakcióelnökök, akkor én azt mondanám, hogy így nem lehet egymással bánni, és így bizonyosan nem találunk megoldást a közös Európára, így bizonyosan nem, elnök úr. Royl úr, azonnal folytathatjuk is, de Harms kolléga nő egy kérdést kíván önnek feltenni. Hogyha jól látom, akkor itt a six-pack, amelyről többséget döntöttünk itt a házban, ez az Európai jogalkotás ezen a területen már működik. Nos, a fiskális paktum milyen időponttól kezdve lesz hatályban, melyik országokban fog ez stabilitást létrehozni? Mikortól, Royl úr? Rojlul válasza, nem tudok dátumot megnevezni, de mindennek gyorsan kell mennie. Mindannyian tudjuk, hogy a határozatok, amelyeket hozunk, mindig van egy ö, határidő ezek végrehajtására. Ön pedig tartalmi kérdéseket vetett fel, illetve illetett kritikával, nem pedig határidő kérdését. Én ezt álszentnek tartom, elnök. Köszönöm, Trautmann kolléganő. Következik az S és D frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Én nem akarok itt politikákról, politikusokról beszélni, majd rá jól lesz, megteszi. Úgy gondolom, hogy ez a szerződés tényleg ö, ö, olyan helyzetbe hoz minket, hogy nem nyertünk, és ezt nagyon sajnálom, nagyon sajnálom, mert a válsággal szemben nem sikerült megoldást találni a piacon, ott van Görögország, Portugália problémája. Ezek azok az országok, amelyek a, ott van ugye Franciaország és Németország, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a költségvetéshez, és ott van a szerződés, aminek általában meg kellett volna oldani a kérdéseket, meg kellett volna nyugtatni mindenkit, a lakosságot is, az EK KKB a likviditás vonatkozásában 100, 500 milliót adott, bocsátott rendelkezésre. De nekünk itt a parlamentben a választóinkkal szemben kell megfelelnünk, hiszen gyakorlatilag itt a munkavállalók vonultak ki az utcára Brüsszelben, a munkanélküliek válják a munkahelyeket, hát azokat a lehetőségeket, és egyszerűen nem elégedhetünk meg csak a szankciókkal, és ami ráadásul még olyan kormányzást vezető, ami nem a szuverenitást támogatja a nemzeti parlamentek vonatkozásában, nekünk itt föl kellene lépnünk ezen eredmények ellen, és javaslat kapcsolatokkal előélnünk. Itt gyorsan el szeretném mondani, hogy mi az, amit javasolhatnánk most Európa jövője vonatkozásában. Ez ördögi kör. Az Európai Paktum, a felelősség, a kormányzás, a növekedés vonatkozásában újra kell tárgyalni ezt a szerződést olyan alapokon, amely valós koordinációt tesz lehetővé a, gazdaságpolitikák terén, ipari tervek vonatkozásában, hogy, a, hogy a, az ipari vállalatok működhessenek. ott vannak a kötelezettségek, amelyekről mindenki elfeledkezett hogy pénzügyi szabályozás szülessen. Igazságra, szolidaritásra van szükség, hiszen ezt kell megvédenünk ebben a parlamentben. Köszönöm. Kolléga Mauro. Köszönöm, Mauro kolléga következik a néppárti frakció nevében. Köszönöm, parlamenti elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani önnek, hogy hogyan védelmezte ezen körülmények között nem csupán parlamentünk előjogait, hanem a döntéshozatali folyamat demokratikus jellegét az európai intézményekben. Így módon nagyon erőt biztosítva Brock, Verhofstadt és Gualtieri kollégák munkájának. Nos, biztos úr, az Európai Növekedési Stratégia megjelenik a tanács végkövetkeztetéseiben. Ezek utalnak az Európai Bizottság jövendőbeli javaslataira. Támogatni kívánjuk a bizottságot ezen feladatában újítsák meg tehát a döntéshozattali folyamatot a folyamat előtt és után, és vegyék figyelembe a parlamenti szakbizottságok hozzájárulását, hiszen ez átláthatóbb és hatékonyabb lesz egyben. Tanács elnöke, ön most meghallgathatta a nacionalizmus hangjait itt a teremben, amelyek elfeledkeznek a 65 év békéről Európában. Nos, ez kivétel, nem pedig szabály történelmünkben. Kérem, segítsen abban, hogy megértsük, hogy az állam és kormányfők közül ki akart a közvéleményre appellelni, és nem pedig a józanságra az európai projektet illetően elnök. Köszönöm, Mauro úr, Gualtieri kolléga következik az S és D frakció nevében másfél percben. Köszönöm, elnök úr! Nos, kommentárva ezen december 9-i csúcs eseményeit azt mondtuk, hogy a parlament ügyelni fog arra, hogy korlátozzuk a károkat ezen nem túlságosan szerencsés megoldás esetében, és így is volt. A parlament kötelezettségvállalása ezen bonyolult tárgyalások során biztosan hozzájárult ahhoz, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Azt a konkrét kockázatot, hogy az új szerződés az közösségi intézmények jogait veszélyeztesse, és olyan jogszabályokat, eljárásokat hozzon létre, amelyek kívül vannak az EU-n és ellentétben vannak törvényeivel. Most nem így van. A parlament és a bizottság, a bizottság elnöke ezt a veszélyt elhárították. Most a szerződés végrehajtása az EU jogszabályok mentén kell, hogy megvalósuljon. A deficit és államadóság paraméterek lényegében visszavezetődtek a hatályos jogszabályi keretre, és így módon egy új ö, palant intézmény hipotézise ö, megszűnt. De a károkat ugyan csökkentettük, a fiskális paktum mégsem megfelelő válasz a válságra. Kevéssé bölcs választások vannak itt például, mint például a parlament részvételének korlátozása az Eurosummiton, vagy a szankciók kérdése nagyon kétségesnek tűnik jogi szempontból. Nos, a parlament egységes módon él javaslataival, például a pénzügyi tranzakciós adók, az, a projektbondok, a stabilitási kötvények esetén. Jó lenne, hogyha ezeket végre elfogadnák, és így módon Európa meghaladhatná ezt a válságot, amelyet az egyoldalú pénzügyi szigor csak súlyosbít. Elnök, köszönöm szépen, Gualtieri úr. Herr Gualtieri, auch Dank für... Szeretnék önnek is köszönetet mondani Gualtieri úr, amiért ilyen kitűnően tárgyalt Felhoztat úrnak is köszönöm. Ezt elfelejtettem elnézést, Felhoztat úr önnek is gratulálni a munkájához, de csak azért fordulhatott elő, mert ön frakcióvezető is, de mindenek ez, mindezek ellenére nagyon kötődő munkát végzett. Le Grip asszony következik az EPP nevében. Merci, monsieur le président. Je voulais... Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék én is támogatásokról biztosítani a francia delegáció részéről ezt az elképzelést, és támogatni kívánnánk azokat a tanácsi következtetéseket, amelyek megszülettek. De ne tévedjünk, ez a szerződés nem a nagyobb integrációt támogatja, a nagyobb pénzügyi stabilitást. Mondjuk el még egyszer, nem lehet fenntartható fejlődés anélkül, hogy egészségesebbé tegyük a közpénzek kezelését. Nem csak a szerződés tudja majd önmagában előidézni a növekedést egy csomó ö, olyan szabályt fogalmaz meg, ami viszont ö, bizalmat gerjeszthet, és ö, meghatározhatja azt, hogy kiért felelős. A, mint ahogy itt a politikusok politikáját akarták bevezetni, és utaltak arra, hogy jönnek a választások Franciaországban, és emlegették a jelölteket el szeretném mondani, hogy mi néppártiak teljesen felelőtlennek tartjuk a szocialista jelölt nyilatkozatait, aki azt akarja, hogy újra tárgyalják azt a szerződést, amit a 25-ök végül is létrehoztak. Mert egyáltalán nem a francia állam tiszteletét képviseli. Köszönöm. Bulman úré a szó, akit most vált most választottak meg az SZND delegáció vezetőjének. Kedves kollégák, ha megnézzük azt, hogy mi a kemény gazdasági valóság, akkor azt láthatjuk, hogy a csúcs találkozó napján a piacok, az államadóságpapírok Portugáliában 17%-os kamatot mutattak 10 éves futamra, 5 éves futamra 20%-osat. Tehát ennyit arról a kérdésről, hogy a csúcs találkozónak mennyire sikerült megnyitni a gazdasági helyzetet. Annyit arról, hogy az új államok közötti megállapodás mennyire hozott nyugalmat a piacokra. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy eh, honnan ez a nyugtalanság, akkor azt lehet mondani, hogy az gazdasági adatokból, illetve abból az érzésből, hogy nem tettünk eleget, illetve Kevés van abból a fajta bátorságból, amit Schulz úr mutatott a csúcs találkozón, hogy szeretnénk valóban befektetni, és örülök annak, hogy ezt elmondta ebben, ennek alapján szerintem majd egy közös gazdaságpolitikát ki lehet fejleszteni. Köszönöm szépen, volt, Volszki következik most az RPP nevében. Uh, let me mention one value added which we Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy mi az a hozzáadott érték, amit majd esetleg meg kellene vizsgálnunk, hogy hogy lehetne kihasználni. Amikor a pénzügyi piacokról van szó, illetve a hitelképességünkről, szolidaritás, a szolidaritás jegyében kell fellépnünk, és nem szabad megosztottaknak lennünk. Két következtetés vonok le ebből. Először is Gyakorlatilag, ami az adóságokat illeti, nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy megfelelő legyen az eljárás ezen a téren. Aztán 12 ország már átlépte a 60%-os arányt, és vannak olyanok, nyolcan, a jövőbeli eurozónás országok között, akiknél, akik közül csak egy tette ezt meg, hét nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy a nem eurózóna országok segítenek az eurózóna országainak, így lehet hozzáadott értéket adni az eurózónához. Köszönöm szépen. Also, das Wort hat jetzt... Köszönöm. Ferreira kolléga kap szót az S és D frakció részéről.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 Sajnos veszélyes is, mert mindenek előtt a szankciókkal és merev szabályokkal egy olyan receptet erősít, amely egyébként sem működik. Ki bízhat egy olyan orvosban, amely ne, aki nem tesz különbséget a soványság és az anorexia között. Minél soványabb a beteg, annál inkább le akarja fogyasztani. Nos, mennyi ország került recesszióba, mert a bizottság nem érti, hogy a diagnózis téves, ugyanakkor veszélyes is, mert mi képviseljük az európai polgárokat. 23 millióan vannak munkanélkül, körülbelül 6 millió fiatalnak, még reménye sincs arra, hogy munkát találjon. A tanács és a bizottság nem értik, hogy ezen tény figyelmen kívül hagyása nem ad megfelelő választ, érzéketlenségről tesznek tanúbizonyságot, amely politikai robbanószer lehet. Legyünk világosak, a nagy recesszió nem véletlen. Van itt egy alternatív forgatókönyv, amely, amelynek tényekre nem szavakra kell épülnie, ami a projektkötvényeket illeti az európai beruházások finanszírozására. Hol vannak ezek? Hol vannak az európai beruházások, és hol van a pénzügyi tranzakciós adó, hol van az a korlát, amelynek védenie kell az országokat a romlástól. A polgárok a választásokra kíváncsiak, nem a szavakra. Elnök Giannaku asszony, következik a néppárti frakció részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A csúcs találkozó pozitívan is hathatott volna a növekedésre és a munkahelyteremtésre, azonban csak elméleti szinten maradtunk meg négy éve a krízis kezdete óta, még mindig nem látszik az Európai Unió határozott fellépése. A stabilitási paktum jogi szempontból nem is lett volna szükséges, akkor lett volna szükséges, ahhoz lett volna szükséges, hogy fegyelmet érjünk el főként olyan esetekben, akik nem akarnak a szabályok mellett kitartani. Úgy vélem, hogy az, amit most láthatunk, az mindent rosszabbá tesz. A krízis nem lehet magát, nem fog magától megoldódni. A költségvetési fegyelem és a megszorító csomagok elengedhetetlenek, azonban a növekedés nélkül mindenfajta politika

ahol azokat veszem sorra, akik spontán jelentkeznek szólásra, de most már másfél órája folyamatosan jelentkeznek a kollégák, ezért meg kell próbálnom valahogyan igazságosnak lenni. Luhán úrral kezdjük, aki rögtön az elején jelentkezett. Luhán úr. Datorită situației alarmante în ceea ce privește rata șomajului în rândul tinerilor, includerea pe ordinea de zi a Consiliului. A fiatalok munkanélkülisége, amely a tanács napirendjén volt, És az a helyzet, amelyben a fiatalok vannak, azok az javulhatna, hiszen minden, ami történik ma, az, az ő javukat szolgálhatná, nemzet, közösségi szinten és nemzeti szinten is javítani kell a lehetőségeiket. Ezt úgy lehet elérni, hogyha a kohéziós politikákat alkalmazzuk le. Jelenleg nemzeti szinten vannak bizonyos programok 2014 és 2020 között, a tanácsnak és a bizottságnak jobban kellene koncentrálnia a fiatalok munkanélküliségére, és támogatnia kellene a jól alátámasztott projekteket. Anni Podimát a kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr, tanács elnöke, tisztelt kollégák. Nagyon jól tudom, hogy egyesek, egyes extrém kijelentéseket nem támogatnak valamennyien. Ezeket mindig elhangz, halljuk itt a teremben, Görögország ellen irányulnak ezek, ezeket nem akarom kommentálni. A többi kollégára összpontosítanék, és arra kérném őket, hogy gondolkodjunk el együtt azon, hogy ezek a sztereotípiek hova is vezetnek. Hova vezetnek ezek az egyoldalú kritikák egy országgal szemben, amely valóban komolyan feladozik a válságból való kikerülésen? Prokur, már nincs itt. Szeretném elmondani, hogy a kollégák javaslatai nem hullanak a semmibe. Mindig is elmondtuk, hogy segíteni kell egy olyan országot, amely megpróbál megfelelni kötelezettségeinek. Aztán Zigmund Gabriel is elmondta többek között, hogy ha választani lehet a saját nemzeti büszkeség és a segítségnyújtás között, akkor ebből bizonyosan tanulni lehet. Elnök Mitchell kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy hozzászólhatok a témához. Először is el szeretném mondani, hogy bizonyos mértékig egyik rendeletről a másikra ugráltunk, és ezért nagyon nehéz lenne ö, gyakorlatilag ö, követni az eseményeket, ha nem lennének intézményeink. De Draghi úr két héttel ezelőtt az Ekonban azt mondta, hogy nevekedés nélkül nem lehet fiskális vegyelem, és vice versa. Én ezt támogatom. Ez nagyon jó definíció, de kérem, nagyobb hangsúlyt helyezzenek a növekedésre, és nagyobb vezetésére is van szükség. Valamilyen új definícióra van szükség a piacgazdaság definíciója és funkciója terén. Mert úgy látom, hogy a magánszféra rendezi és szabályozza az állami szférát. Úgyhogy kicsit jobban figyeljünk oda, hogy mit csinálnak a piacok az állami ágazatokkal, és hogy próbáljanak meg talán a kormányok nagyobb lehetőséget kapni a növekedés elérésére. Köszönöm. Thank you very much. As many of us in the... Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt, hogy a legtöbb európai döntés azáltal rájött arra, hogy meg kell adani a válságot, amely nem csak gazdasági jellegű most már, másrészt viszont meg vagyok arról győződve, hogy nem jó a kiinduló pont. Természetesen szükség van a gazdasági stabilitásra, a pénzügyi stabilitásra és szigorú szabályokra, viszont szerintem a probléma gyököre az az volt, hogy nem hangsúlyoztuk azt, hogy mennyire fontos a szociális bevonás, a növekedés és a foglalkoztatás. A konzervatív vezetők túlságosan se vannak foglalva a megszólításokkal, ez nagy hiba. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy jól kezelik-e a krízist, a közösségi módszert kell követni, mert nem szabad, hogy Európa eltérjen attól, amit eddig is képviselt. Együtt kell működnünk, függetlenül attól, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott demokratikus intézmény, és ezért az elnökünknek mindenképpen részt kell vennie az e-, euró csúcs találkozókon. Elnök, köszönöm szépen! Mantias aztán következik. Elnök úr, a tanács utolsó ülésén, legutóbbi ülésén Barroso elnök úr egy PowerPoint bemutatót mutatott be, ahol is grafikonok szerepeltek a KKV-k nehézségeit illetően Európában. Ijesztő ez, mert a munkaerőköltség költség csak az ötödik volt a problémák sorában, amelyekről a KKV-k beszámoltak. Első helyen áll az ügyfelek hiánya, és aztán pedig a recesszió, második helyen a hitelek hiánya, amelyet szintén a válság okozott. Nem értem tehát, be kell vallanom, lehet, hogy én vagyok értetlen, Rompoly úr, hogy a kormányok miért is foglalkoznak a megszorításokkal, a fizetések, a bérek csökkentésével, mint megoldással. Mi tehát téves? a mi közvéleménykutatásunk, vagy az önök probléma megoldása. A mi feladatunk az lenne, hogy segítsük ezeket a személyeket. Tehát válaszoljon erre a kérdésre. Itt az elnök úr megszakítja a felszólalót. Tehát egy közvetlen beruházásra van szükség a foglalkoztatásba. És definitív Schluss, Még ketten kapnak szót, Protasjevic úr lesz az első. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A mai vita és az európai sajtóban tálalt vita az azt mutatja, hogy a hétfői találkozóval szembeni elvárásokat nem teljesítették. Valóban bölcs és jó kompromisszumok jöttek létre, viszont ez nem mindig tesz mindenkit boldoggá. Nagyobb fiskális fegyelmet értünk el, jobbak most már a kilátások az eurozóna országainak gazdaságai számára, és sikerült megelőzni azt, hogy egy két sebességes Európa alakuljon ki különböző intézményekkel. A lengyel kormány diplomáciai offenzívát kezdett, és szeretnék Scholz úrnak köszönetet mondani azért, hogy megvédte az európai kohéziót. Eh, no sea la primera vez que en este Parlamento se escuchan... Nos, nem első ízben hallunk a parlamentben hangokat, elégedetlen hangokat a tanács végkövetkeztetéseit illetően, és biztos, hogy nem is utoljára történik ez, mivel ez egy parciális magatartás. Gondoljunk, csak az államadóságra gondoltak, a források újraosztására, viszont nem a növekedés foglalkoztatás újra fellendítése tárgyában. De nem elég a fiskális és pénzügyi unióról beszélni, vagy a költségvetések uniójáról szankciókkal, ösztönzők nélkül. Egyébként ki is zárják a parlamentet egy kormányközi szerződéssel. Hogyha el akarjuk kerülni a szükséges reformot az EKB átváltoztatására, akkor mindenképpen szükség van az európai gazdaságra, hiszen a helyzet csak romlani fog, ha nem itt teszünk. Van Mielőtt még megadnám a szót Sefkovics, illetve Van Rompuy uraknak, szeretnék valamit mondani a Catch the Eye-ról. Ezt a spontán felszólalásokat azért vezettük be, hogy mindenki spontán módon felszólalhasson a vita végén, a vitákkal kapcsolatban. Viszont a valóság az az, hogy ez eljárás most már egyfajta ö, másodrendű tájával alakult ez át. Én ezt nem tartom helyesnek. Én a spontanitást szeretném hangsúlyozni, és azt kérem, hogy a jövőben a vita végén azok kapják meg tényleg a szót, akik spontán jelentkeznek, és itt is vannak. Sefcsovics úr kapja meg a szót, tessék. Mr. President, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Először is hadd köszönjem meg ezt a rendkívül érdekes élénk vitát, számos új ötletet kaptunk megmutatja ez, hogy mennyire fontos volt ez a csúcs találkozó, mennyire kulcsfontosságú volt ez, hiszen most főként a növekedésre koncentráltunk. Nagyon lényeges az, hogy foglalkoztunk állampolgáraink nagy aggodalmával, ami a növekedés és a munka nélküliség. Továbbra is szeretnénk azon lenni, hogy erősebb gazdaság és fiskális fegyelmet valósítsunk meg. Szeretnénk köszönetet mondani Verhofstadt úrnak, Gocsieri úrnak és Brock úrnak, az Európai Parlament tárgyalóinak a jó munkáját és együttműködésért. Visszatérve a csúcs találkozó eredményéhez, úgy vélem, hogy a növekedéssel kapcsolatos vita, és úgy vélem, hogy Van Rompuy is majd ezt elmondja, hogy nagyon fontos számunkra a növekedés, és az, hogy ehhez igazítsuk a politikáinkat. Nem értek egyet azokkal, akik úgy vélik, hogy eh, úgy tudunk új munkahelyeket teremteni, hogyha leépítjük az európai szociális modellt. Ez a 18-19. században így volt Európában, ne térjünk erre vissza. Ami a fiatalokat illeti, azok az intézkedések, amiket elfogadtunk a csúcs találkozón, azok segíteni fognak a fiataloknak abban, hogy a 7,5 millió európai fiatal, aki nem részesül szakképzettségben, oktatásban, és nincs munkája sem, ők is esélyt kaphassanak. A, úgy gondolom, hogy közvetlen lesz a hatás. Februárban fognak összeülni a közös tímek, véglegesítjük az akciótervet, és a tavaszi csúcs találkozóra már egy teljes tervvel tudunk előállni, tehát ez tényleg gyors lesz, és csak támogatni tudjuk a jó együttműködést a tagállamok szempontjából. Rátérve a gazdasági és fiskális irányításra. Úgy vélem, hogy egyértelmű volt már a vitából is, és ugyanez vonatkozik az Európai Tanácsra is, hogy nem lehet a konszolidációt növekedés nélkül elérni. Az elmúlt években megpróbáltuk megmenteni az eurót, megpróbáltuk megmenteni az Európai Monetáris Uniót, most már ezen túlhaladunk, koncentrálunk a növekedésre, amely reményt jelentett számos család számára az Európai Unióban. Ezt fontos hangsúlyozni, mert amikor a vitát hallgattam, akkor sokan eléggé rossz képet festettek az eredményekről, Nagyon fontos fenntartani a közösségi módszert, hiszen ez garantálhatja azt, hogy az Európai Parlamentet bevonják a gazdasági irányításba, és az európai intézmények fontos szerepet fognak játszani a gazdasági irányításba. Nagyon fontos az is, hogy nem lesznek új intézmények, és ezeket az új szabályokat át kell ültetni öt éven belül a nemzeti szabályokba. Ezek pozitívak véleményem szerint. Hadd mondjak néhány választ konkrét kérdésekre. Egyetértek az, amit elmondtak a szolgáltatás irányelvekről. Az irányelv kal növelhetné a befektetéseket, és növekedést lehetne elérni a GDP-ben is. Hol lehetne ilyen könnyű növekedést elérni még. Nagyon sajnálatos az, hogy ezt az irányelvet nem ültették még át, és ezért megkezdjük a szabálysértési eljárást azon országokkal szemben, akik nem ültették még ezt át. Ferhofstadt úr említette a szabadalmak kérdését. Elmondhatom, hogy az általános ügyek tanácsán ezzel igenis foglalkoztunk, mert igaz az, hogy amint lehetőségünk lesz arra, hogy 18%-kal csökkentsük a költségeket, azt meg kell tennünk. Évek óta foglalkozunk már a szabadalom kérdésével, és most már legalább van egy határidőnk, amikorra meg kell oldanunk ezt a kérdést, ez pedig a júliusi csúcs találkozó. Három ö, ország vitatkozik azon, hogy hol legyen a székhely, de meg kell találni a megoldást, mert az innovációs közösségünk, a tudósok vár, várnak erre. Svoboda úr megjegyzése a pénzügyi tranzakciós adóról, illetve Ferhofstadt úr említette az eurókötvényeket. A pénzügyi tranzakciós adó nagyon fontos javaslat, és elmondhatom azt, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó ezt feladni. Volt egy nagyon nehéz politikai vitánk erről, ez nem volt konkluzív, de nem fogjuk feladni ezt ha ezt tennénk minden egyes alkalommal, akkor nem lenne semmilyen fajta európai jogszabály. Szükségünk van a támogatásukra, és úgy vélem, hogy minden tagállam rájön majd arra, hogy mennyire hasznosak ezek az intézkedések, és hogy milyen sok mindent jelentett a közös tehermegosztás, és milyen egyértelmű szabályozási intézkedés jelentene ez a pénzügyi szektor számára. Az eurókötvények és a stabilitási kötvények. Tudom, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy ez egy kitűnő stabilizációs eszköz. Úgy gondolom, hogy ezt már megmutattuk az opciós dokumentumokban is, és láthatjuk, hogy a vita az folyik, nagyon nehéz ez a vita, de úgy vélem, hogy a fiskális konszolidáció során ez majd erősíti a kölcsönös bizalmat a tagállamok között, És én úgy vélem, hogy megérjük még azt, amikor az eurókötvényeket, a stabilitási kötvényeket alkalmazzuk, mint nagyon fontos finanszírozás és befektetési eszközöket. Utolsó információként a társfinanszírozásról beszélni, egyetértek Ferhofstadt úrral, hiszen segíteni kell a nehéz helyzetben lévő országokat. 75 80%-ra csökkentettük a közös finanszírozást. És hogyha Görög, Görögországról van szó, akkor 95%-ra növeltük a mi részünket a társfinanszírozásba, és igyekszünk azon, hogy még jobb legyen a felvételi ráta. Elnök, köszönöm szépen Sapcsovics Annak, most pedig Fan Rompoy úré a szó. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Comme je l'ai dit dans mes mots introductifs, la politique de croissance et d'emploi. Ahogy elmondtam, itt a munkaerőteremtésre és növekedésre irányuló különböző politikákat fogadtunk el hosszú és rövid távon, valamint csak a foglalkoztatásra irányuló politikát is, azt, amit csak a tagállamok szintjén lehet megtenni, és olyat is, amit európai szinten. Nos, ami a rövid távot illeti, rövid leszek, legalább remélem. Először is nem lehet elfelejteni, tenni, hogy természetesen stagnálás, recesszió időszakát éljük, de ö, körülbelül 2%-os növekedés volt az euróövezetben az, ezt megelőző két évben, tehát elfeledkezünk erről az időről, tehát mögöttünk nem, nem recessziós időszak van. Természetesen vannak olyan országok, amelyek a piaci feszültségek alatt állnak, de általánosságban az átlag 2010-2011 között mindenképpen a növekedést, a foglalkoztatást segítette ez a két év. Belgiumban 2010-2011-ben százezer munkahelyet teremtettek, és 7 ezer ment veszendőbe 2009-ben a válság miatt. Ebben az évben, 2012-ben pozitív növekedésre számíthatunk. Tudom, hogy sok országban vannak problémák, és sok régióban. Ezt ki is emeltem. Az elmúlt két évben voltak viszont pozitív fejlemények is. Ami a rövid távú növekedést illeti, a legfontosabb dolog, amit tehetünk, és mindenki egyetért ebben, hogy vissza kell nyerni a bizalmat az euróvezetben. Amikor a bizalom visszatér az euróvezetbe, akkor a fogyasztók és a vállalatok nagyobb bizalommal rendelkeznek majd, és ez nagyobb növekedéshez, nagyobb gazdasági növekedéshez vezet majd. Láttuk 2009-ben, amint visszatért a bizalom, amint visszaállt a, a bankok bizalma, rögtön beindult a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés. Tehát ezen dolgoznunk kell. Az utolsó dolog. Nem volt ez annyira katasztrofális, mint ahogy ezt egyesek be akarták mutatni. Például Németországban a kamatok költségen csökkent, 1,6 százalék esetében Spanyolországban és Olaszország és Portugália esetében, néhány hónappal ezelőtti szinthez képest. Még nem értünk el a folyamat végéhez, de megfordult a tendencia pozitív irányban. Írországot nem is említem, ahol körülbelül 7%-os csökkentést tapasztalhattunk. Vajon elegendő ez? Nem. De ez egy fordulópontot jelent mindenképpen, és ezen az úton folytathatjuk. Rövid távon ez nem megoldás, hogy több pénzt költsünk és növeljük a deficitet. Ez nem megoldás. Megpróbáltuk és kudarcot vallottunk. Az Európai Unión kívül is akik ezt a politikát választották, a fiskes ösztönzők politikáját, most vissza kell, hogy térjenek a költségvetési szigorhoz. És itt van az aranyszabály is. Egy kis deficit még tolerálható, de a struktúrális deficitről van itt szó. Tehát van itt egy mozgástér, struktúrális deficitről van itt szó, nem nominális deficitről vagy 0,5%-ról bármikor. Tehát van egy értékelés, és itt van a struktúrális effektus, amit számításba kell vennünk. Rövid távon minden hátrány egy előnyé válhat, hiszen ez segítheti például az exportunkat, vannak tanulmányok, amelyek ezt bizonyítják. Nos, ami a hosszú távot illeti, itt van a 2020-as stratégia, ezen viccelődnek, újra összehasonlítják a Lisszaboni stratégiával. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly, sokkal komolyabb dolog, most a 2020-as stratégiát az európai szemeszterbe és a Sixpackba illesztettük. Tehát itt van a parlament részéről is egy sokkal erősebb kötelezettségvállalás, mint a múltban, hogy dolgozzanak ezen. Aztán itt van a foglalkoztatás mellett is egy kötelezettségvállalás az Europlus paktumban, és hosszú távon természetesen ezt, mindezt végre is kell hajtani, de minden rendelkezést meghoztunk, hogy ez a stratégia hosszú távon sikeres legyen. Az európai szabadalmat illetően osztom a csalódottságukat. Én ezt egy olyan távlatban tekintem, ahol mindig vannak pozitív tényezők. Én a 70-es években miniszterelnökként kezdtem karrieremet, és kudarcot vallottunk az Európai Tanácson, hogy az európai szabadalommal kapcsolatban megoldást találjunk. Itt most a 78-as évről beszélek. Most hol is vagyunk sokkal később? a belga elnökség alatt, ráadásul egy ö, gazdasági miniszter alatt a megerősített együttműködés keretében sikerült egy áttörést elérnünk. Most az utolsó szakaszt kell magunk mögött hagynunk, persze erre néhány hétre szükség lesz. A Dán elnökség nagyon sokat segít, és bizonyos vagyok benne, hogy találni fognak egy megoldást erre a problémára. Aztán ott van a gazdasági rész, a gazdasági oldal, a szociális oldal, illetve a foglalkoztatásügyi politika. Mindezt megfelelően meg kell valósítani. Európai szinten nagyon sok intézkedést lehet hozni, dolgozhatunk az egységes piacon, mozgósíthatjuk az európai forrásokat, a társfinanszírozási kóta csökkent egyébként, erre emlékeztettek az imént. Aztán itt vannak még a projektkötvények is, de be kell vallani, hogy a legnagyobb munka tagállami szinten vár ránk. Lehet ösztönözni a parlamenteket, a tagállami parlamenteket és kormányokat, lehet őket bátorítani, kérhetünk tőlük kötelezettségvállalásokat, még akár szankcionálhatjuk is őket, minden szerepel az európai szemeszterben. De a legnagyobb munkát a tagállami kormányoknak, parlamenteknek kell elvégezniük, hiszen különben hogyan lehet elmagyarázni a különbséget Németország, Ausztria, Hollandia és egyéb európai zónák között, ahol például a munkanélküliségi ráta 8% körül a fiatalok körében, máshol 50%-hoz közelít ez. Hatalmas különbségek vannak tehát, amelyek a múltbeli politikának köszönhetőek. Amit most tennünk kell, az az, hogy ösztönözni kell a tagállami kormányokat, a tagállamokat, hogy kövessék a jó példákat. Például az osztrák példát ösztönözni kell őket pénzügyileg és más eszközökkel. Például a bizottság ajánlásai nagyon fontosak lesznek e tekintetben, és az Európai Tanács végkövetkeztetései ebbe az irányba mutatnak. Én ezeket nem kicsinyelném le úgy, ahogyan ezt egyesek megtették. Tehát itt van ez a gazdasági oldal és a szociális oldal, és természetesen az európai szinten illetve a tagállami szinten még sok tennivaló vár ránk. Ami a szerződést illeti, tisztelt kollégák, amikor összevettem mindazt, ami elhangzott a szerződésről ennek megkötése előtt, és most, akkor láthatom, hogy sokat dolgoztunk, jól dolgoztunk, ezen parlament segítségével is, ezen parlamenten belül is, annak érdekében, hogy ezt a kormányközi szerződést beillesszük az Európai Uniós szerződések filozófiájába. Erőfeszítést tettünk, hogy néhány év múlva az én utódom lesz az, aki ezt majd megteszi, ezt a szerződést beillesszük magába az Európai Uniós szerződésbe. Figyeltünk arra, hogy nagyobb összhang legyen az Európai Unióban. Hiszen volt egy olyan veszély, hogy egyesek azt mondták, hogy kétsebességes Európa alakulhat ki. Nos, egy megállapodás született 25 tagállam részvételével, sajnos nem 27 tagállam részvételével. Van 8 olyan ország, amelyek az eurozónán kívül vannak, és szolidárisnak mutatkoztak az euróövezetbeli országokkal. Született egy megállapodás, amely nem az euróövezethez tartozik, amely ratifikálja a szerződést, és az euró ö, csúcs ö, nagyon fontos döntéseim valamennyien részt vehetnek, valamennyi témát, illetően amelyek a szerződésben szerepelnek, ezt még cserélhetnek. Meg próbáltuk a lehető legnagyobb mértékben megőrizni a koherenciát az Európai Unióban. És hogyha összevetem azt, ami elhangzott a tárgyalások kezdete előtt, és meghallgatom azt, ami most elhangzott a szerződésről, akkor láthatjuk, hogy nagy utat és érdekes utat tettünk meg. Ennek nagyon örülök, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Van Rompuy elnök úr, köszönöm a türelmüket is, hiszen egy kicsit túléptük az időnket, de majd tovább folytatjuk most a vitát, és rátérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a kérdések órája a bizottság alelnökével, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Megvárjuk, amíg rendeződnek a sorok. Nagyon magas. Ja. So, Herr Brok, wenn Sie... Kedves Brok kolléga, hogyha üdvözöljük, valóban nagy megtiszteltetés a számunkra. Esten asszony, üdvözöljük.